The President of Ireland. Írország elnöke. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Kérem, foglaljanak helyet. There is your headphone on the right. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az ír köztársaság elnökét, Higgins urat itt üdvözölhetem az Európai Parlamentben. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Higgins úr ma beszélni fog előttünk. Mielőtt még megadnám neki a szót, nagy örömömre szolgál az, hogy a luxemburgi herceget Guillaume-ot, illetve, illetve feleségét itt a tribunon üdvözölhetem. Üdvözlöm Önöket itt körünkben. freue mich ebenso, dass Örülök annak, hogy ő mellettük Higgins úr felesége és helyet foglalt. Üdvözlöm őt is itt az Európai Parlamentben. Hölgyeim és uraim, most pedig átadom a szót az ír köztesség elnökének, Higgins úrnak. Ukrajn. Tisztelt európai parlamenti képviselők, igen, Quinn biztos, nagyon nagy öröm számára, és szeretném megköszönni azt az alkalmat, hogy önökhöz szólhatok ma, önökhöz az állampolgárok képviselőihez, akiket demokratikusan választottak a 27, vagyis hamarosan 28 Európai Uniós ország képviselőinek. Köszönöm, hogy szólhatok ehhez a gyülekezethez, az állampolgárok demokratikus képviselőihez ismétli meg az elnök úr angolul az, amit írül mondott. Én Muktaronna Airahanem, vagyis Írország elnöke minőségében szólok önökhez, olyan ország nevében, amely mindig kifelé tekintett, egy olyan ország, amelynek igen szoros kapcsolatai vannak Európával, az európai tudományokkal, és mindig a sokféleséget kereste, európai elhivatottságot érzett minden évszázadban, most is, amikor Írország hetedszer tölti be a miniszterek tanácsának elnöki posztját, és amikor már 40 éve az EU tagjai vagyunk. Az ősi kelta kapcsolataink alapján, vagy folyamatos kapcsolatainkkal, az európai tudással, ismeretekkel a modern időkben is következetesen támogatjuk az európai egységet, és mi írek mindig is európaiak voltunk a lelkiismeretünket és elkötelezettségünket illeti. Európának mindig volt helye az ír, az írek gondolataiban a mi gél eh, nyelvünkben és eh, az európai mítoszokban, eh, ahogy azt a régi és mostani színdarabjaink is felidézik, helyük van a görög és római mítoszoknak, és ezt már a gél 18.-19. századi vidéki katolikus iskolákban is tanították, és ez megelőzte az angol nyelv elterjedését. Az ír nyelv az angol nyelvet megelőzte, és nagy hatással voltak rá a régi európai mítoszok, főleg Homérosz odüsszejája, és az irodalomban megtaláljuk azt is, hogy milyen nagy tisztelettel adózik az ír nép, és mennyire közösek ezek a mítosz alapok. Ennek ellenére szeretném elmondani, hogy nagy feladatunk az, hogy a lehető legnagyobb egy hozzájárásunkat adjuk. El megemlíteném Kolumbánuszt, aki Szent Gállal együtt különböző oktatási és tanulmányozó központokban működött, és egyébként Bobbióban halt meg. ez valószínűleg inspirálja az európaiakat, akik az Európai Uniót szeretnék kiteljesíteni, szeretnék, hogyha a humánum virágozna az Európai Unióban ebben az évben, amelyet az európai állampolgároknak szenteltek. Egyébként szeretnék szólni néhány szót az 1950-es Lükszöjlé Beni ülésről. A napirendet nem hozták nyilvánosságra, Sajnos megszakadt az összeköttetés a teremmel. Tehát 1950-ben volt egy találkozó Lükszöjlébenben, és a, ennek napirendjét nem hozták nyilvánosságra. Ennek egyházi célja volt, ott volt a pápai, a franciaországi pápai nuncius, Monsignor Roncalli, aki később 23. János pápaként működött, és a bobiói püspök. Ennek a találkozónak az volt a célja, hogy Robert Schumannal, Franciaország külügyminiszterével és hasonlóan gondolkodó európai személyességekkel beszéljenek arról, hogy az európai országok hogyan tudnának összefogni. Schumann ismerte Ínország monostorokhoz, rendházokhoz kapcsolatos tevékenységét, a zarátlatokat, zarátlat, zarándoklatokat, és tudta, hogy, és el is mondta, hogy Kolumbánusz a patronusa mindazoknak, akik most egy egységes Európát kívánnak építeni. A Schumann találkozón ott volt Jean Monnet is, és a cél az volt, hogy a szörnyű eseményekre reagáljanak. Soha nem fege, felejthetjük el, ki kell emelnünk az, hogy választ kívántak adni az eseményekre, és nem csak az volt a céljuk, hogy a háborút békével helyettesítsék, hanem az is, hogy az európai népeket közelebb hozzák egymáshoz, és egyesítsék. Ez nem csak egy absztrakt építmény volt, hanem egy fejből kipattan, de a szív sarkalta javaslat, aminek Többek között az is volt a célja, hogy a gazdaság és az etika ötvöződjön. Az Európai Unió alapító apáitól örökséget kaptunk, de ezért tovább is munkálkodnunk kell. Ma az európai állampolgárokat fenyegeti az, hogy a diszharmónia felé csúsznak el, nincs szociális kohézió, a rasszizmus újra felütötte fejét, és a demokratikus elszámoltathatóságban is hiányosságokat látunk a gazdasági és fiskális jellegű döntéshozatalban emlékezni kell az európai himnuszra, az örömóda alapján, Friedrich Schiller költeménye alapján alkották meg az európai himnuszt, vagyis Ludwig von Beethoven 9. szimfóniájából merítették ennek zenéjét. Az európai állampolgárok több száz évig munkálkodtak azon, hogy választhassanak, és elszámoltathatóság legyen, stratégiai alternatívák legyenek. A nemzeti parlamentek, az Európai Parlament, hogyha nem képes arra, hogy elszámoltatható ságot követeljen, és elszámoltatható legyen, akkor hol lehet ezt másút megtalálni? Van-e alternatíva ezen demokráciával szemben? Szerintem nincs, és a parlamentnek merítenie kell az intellektuális eredményekből, teljesítményekből, a tapasztalatokból, és mindezt pluralista módon kell elvégeznie. Biztos vagyok abban, hogy ebben az évben, az európai állampolgárok évében önök parlamenti képviselők, önök választott képviselők, az állampolgárok választották önöket különböző választókerületeikből ugyanazon a napon, és minden jót kívánok önöknek a vitáikhoz, a tárgyalásaikhoz, a többi uniós beli intézményhez is, főként a választóikkal való párbeszéd során, az európai állampolgárokkal való párbeszéd során, azért, hogy az állampolgárok bízzanak a parlamentben, amikor szavaznak, és a parlament valóban a szükségleteikre reagáljon, és ezeket kielégítse az Európai Parlament döntés, hozatali szerv és a többéves pénzügyi terv folyamatában új jogköröket szerzett, annak idején, amikor 96-ban én a miniszt, kulturális miniszterek tanácsának elnöke voltam, akkor ezzel a jogkörrel még nem rendelkezett az Európai Parlament, és minden jót kívánok a, ezen feladat végzésében önöknek. Az Európai Unió alapítói hogyan reagálnának a mai helyzetre? Tudjuk, hogy az intézmények milyen keményen dolgoznak azon, hogy a igen súlyos pénzügyi válsággal megküzdjenek. Sokszor a támadások olyanoktól érkeznek, akik nem elszámoltathatók. Nem tagadhatjuk azt, hogy az európai állampolgárok szenvednek a hitelminősítő intézetek, ügynökségek eredményeinek következtében, vagy véleménynek következtében, és sok európai állampolgár úgy találja, hogy nem elég homogén, nem elég egységes az a válasz, sokszor késlekedik az a válasz, amit az intézmények hoznak a sürgős problémákra, és mindez a gazdasági körülményeiket súlyosbítja. A, általánosságban mondva az elmúlt évek gazdasági narratíváját technikai eh, szempontok befolyásolták, absztrakt eh, számítások, amelyeket nem a reális eh, problémákon alapulnak, és általában a spekulatív piacokra való hatásával foglalkoznak ezeknek a döntéseknek a spekulatív piacokra való hatását, hatása a lényeg, és nem pedig az együttérzés és az empátia. Pedig Európának megfelelő forrásai vannak, politikai, szociális, gazdasági és intellektuális alapjai forrásai, és azok kellene, hogy áthassák az unió morális szellemét szólnék néhány szót arról, hogy milyen kihívások vannak Európa előtt, például a munkanélküliség vonatkoztásában. Nem lehet egyetlen hegemonista jellegű modell, és nem lehet kizárni embereket a piacról, a munkanélküliséget illetően intellektuálisan megkérdezhető feltételezéseken alapulnak bizonyos gazdasági teóriák, és a, ezek szociális következményei és eredményei meglehetősen megkérdőjelezhetőek. Nem csak gazdasági térség az Európai Unió, a az állampolgárok a szolidaritás nyelvére várnak, arra, hogy a kohézió mellett kötelezettséget vállaljon az Unió, és egy olyan retorikára, amely olyan politikai uniót alkot, mely a béke, a prosperitás, a befogadás jövőjét teremti meg, mégpedig fenntartható módon. A gazdasági válság erre vigyázni kell, ne legyen legitim, a legitimitás válság az unió számára. Gondolni kell az alapértékekre, a szabadságra, a demokráciára, a minőségre, a jogállamiságra és az emberi élet tiszteletben tartására. Az Unió akkor legitim, hogyha támogatják az állampolgárai, ha kapcsolatot tart velük, és hogyha ők bíznak abban, hogy alapvető fontosságúak az Unió számára. A ha ez nincs meg, akkor talajtalanok az állampolgárok, és éppen ezért a szívükhöz is, és nem csak az eszükhöz, az értelmükhöz kell szólni. Európának lélekre van szüksége, ahogy ez Jacques Delors elmondta sok évvel ezelőtt. Nem szabad elfelejteni, hogy mi igen fontos európai értékek örökösei vagyunk, a görög demokráciáról, a római jogról, a zsidó-keresztény hagyományokról, a reformációról, a felvilágosodásról és a nagy demokratikus forradalomról van szó, amely Franciaországban kezdődött. Az állampolgárok tól azt kérik, hogy a választások során demokratikusan teszteljék azt, hogy milyen Európa. A jövőben is merítenünk kell ezekből az európai értékekből, a kohézióból, a szolidaritásból, a tagállamok és az európai állampolgárok között, az Európai Unió és a világ többi része között. Együtt kell munkálkodnunk azon, hogy egy jobb jövőt építsünk együtt. Jacques Delors a jelenlegi válságról azt mondta, hogy Európának nem csak tűzoltókra, hanem építészekre is szüksége van az első és sürgős feladat az, hogy Európában legyen fenntartható foglalkoztatás és igazi növekedés, hiszen igen ártó a társadalom számára, az egyén számára, hogyha folytonosan munkanélküliség van, 26 millió európainak nincs munkája, köztük 5,7 millió fiatalnak, és 115 milliót fenyeget a szegénység és a szociális kirekesztés veszélye. Az ír elnökség mindig az alapító szerződésekre alapozta a munkáját, és a munkahelyteremtés a napirendje első pontjaként szerepelt. Az Európai Tanács egyetértett azzal, hogy a munkanélküliség megoldása az egyik legfontosabb kihívás. A múlt hónap szociális csúcsán ön, elnök úr, jogosan emlékeztetett arra, hogy a munkanélküliség és a szegénység az egész uniót fenyegetheti. Éppen ezért azt javaslom, hogy az Európai Tanácsban februárban hozott megállapodást az európai foglalkoztat, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valósítsák meg a gyakorlatban, de még többet kell tennünk, a nőknek is egyelő alapokon részt kell venniük a munkaerőpiacon, és meglegyenek az eszközök ahhoz, hogy mindenki találjon ismét munkát magának. Nem szabad, hogy kizárjunk embereket, fiatalokat a munkahelyről, az oktatásból. Arra is buzdítani kell az embereket, hogy hozzanak létre munkahelyeket, ott vannak a kis és középvállalatok, amelyek virágoznak sok közönségben, és lehetőségeket kívánnak teremteni maguk számára és mások számára. Kreativitás, innováció, vállalkozás, ezeket kell serkentenünk nem csak befelé kell néznünk, az európai modell másokat is inspirált a béke és a demokratikus intézmények felé vezető úton. Európának továbbra is be kell tölteni ezt a szerepet, ösztönöznie kell nagyon sok emberet, embert mindenütt a világon. Egy hangon kell beszélnie a klímaváltozásról, el kell ismernie, hogy a globális problémák megoldásához, ennek megoldása is vezet. Európa a legnagyobb adományozó az éhezés elleni harcban, a táplálkozás, az élelmezés elősegítésében erre építhet az Európa. Európának el kell köteleznie magát a világ többi részével, hiszen ez hitelességét is erősíti jelenlegi gazdasági nehézségei vannak Európának, de ez nem szabad, hogy alássa elkötelezettségét a szegénység és a klímaváltozás elleni harcban. Mindez az európai jövőkép része kell, hogy legyen ezen problémák megoldása, szolidaritást kell vállalnunk más partnerekkel, és remélem, hogy ezt meg is tesszük. Különböző intézkedések képezik a milleniumi fejlesztési célokat, el kell ismerni a fejlődés különböző módozatait, és ez nagy teszt lesz nem csak Európa, hanem a világ egész közössége előtt. Én Hiszek abban, hogy az Európai Unió szembe tud nézni a múltjával, még a legsötétebb időszakkal is, és előre tekint a jövőben, kötelezettséget vállal olyan értékek mellett, amelyek az egész emberiséget serkentik. Méreható hozzájárulást kell tennie nem csak saját állampolgárai számára, hanem a világ egész közössége érdekében etikai globalizációt kell építeni, amely a generációk közti felelősségeket elismeri. Ez az integrált beszédmód, ez még nincs meg, őszintén szólva nincs meg. A mostani narratíva intellektuális csapdába esett, és képtelen kihívásoknak eleget tenni, képtelen arra, hogy megoldásokat találjon. Más modelleket is tanulmányozni kellene, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor morális és intellektuális tehetetlenségbe torkol a tevékenységünk. Tudjuk, hogy milyen gazdag, intellektuális munka áll rendelkezésre a múltból, a jelenből, és ebből meríthetünk. Közös intellektuális örökségünk van, és nem szabad elfelejteni, például, hogy mi jellemezte az európai felvilágosodás korát, és milyen ősi, ókori művekből merítettek. Nem, nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen különleges példát adtak az ellenzéki gondolkodók annak idején, Diderot, Kant, Herder, ők az ő korukban a felvilágosodás alapján működtek, és mindig arra vágytak, hogy tanuljanak és mindezt a könyveikben, írásaikban és a nyilvános megnyilvánulásaikban elmondták, vagyis hogy milyen kritikával illették a korukat. Nem szabad csak a, a gazdaságra alapítani. Ez hasznos, bizonyos korlátozott feladatok alapján közgazdasági gondolkodást folytatni, de új pluralista politikai és gazdasági modellekre van szükségünk. Még ezt nem tettük meg, de szerintem ez lehetséges, mert a domináns modell és módszerek a beszédet, beszédmódot és a politikai opciókat is áthagyják, és most új modellekre van szükségünk, új módon kell összekötnünk a gazdaságot, a társadalmat és a politikát. Demokratikus elszámoltathatóságról van szó, a jelenlegi problémákkal kell foglalkoznunk, hogyha a jelenlegi kihívásokkal szembe akarunk szállni. Önök európai parlamenti képviselők, és arra bátorítom önöket, hogy az új modelleket emeljék át itt az európai vitákba, tárgyalásokba, és mindennek helyet kell adni az Európai Parlament szakpolitikai struktúrájában is, és az Unió intézményes struktúrájában. Európa problémái nem csak technikai jellegűek, és nem lehet csak technokrata intézkedésekkel megoldani őket a demokratikus elszámoltathatóság kárára. Az a javaslat, hogy az állampolgárok és képviselőik fiskális és gazdasági szempontból nem rendelkeznek elég eh, ismerettel, és eh, így eh, hoznak döntéseket állampolgárok számára, amely az ő életükre nagy kihatással van, legyen az a munkanélküliség, a lakás problémák megoldása, egészségügyi, oktatási vagy környezeti problémák megoldása, mindennek igen nagy kihatása van a legitimáció szempontjából. Ez kihívás a demokrácia számára is. Etikára, szolidaritásra van szükségünk, és így tudunk szembeszállni a jelenlegi kihívásokkal az Európai Uniót, hogyha azt akarjuk, hogy tisztelet övezze, és hogyha azt akarjuk, hogy a nagy projekteket megvalósítsa, az Európai Unió a az európai népek képességéből, az intellektuális örökségből, az intellektuális víziókból kell, hogy merítsen. Elmondanám még azt is befejezésként, hogyha az Európai Unió és kilátásai nem autentikusak, akkor mindenképpen úgy kell eljárni, hogy változás legyen az elkötelezettségünkben, a gondolkodásokban, és az idealizmust, az intellektuális erőt, a morális bátorságot kell megerősíteni, amely az Európai Unió alapítóinak a gondolkodását is áthatta. Alternatívát kell keresnünk, és nem szabad csak a közvélemény kutatók eredményein vizsgálnunk, hanem mivel ezek a vélemények időnként hibásak is, hanem ha nem így teszünk, akkor csak fogyasztók leszünk, és nem állampolgárok, és csak sakfiguraként fogunk szerepelni a különböző fiskális intézkedések áldozataiként. Éppen ezért normatív döntésekre van szükség, és nem csak fiskális technokrata döntésekre. Azt javaslom, hogy intellektuális képességünket egyesítsük és védjük meg, mélyítsük el a demokráciát. Elismerem, hogy a hogy a gazdaságra, a közgazdaságtudományokra szükség van nagyon sok területen, de mégis úgy gondolom, hogyha a módszerei helyettesítik a multidisziplináris ismereteket, tudásokat, a, tudást, amelyre most szükségünk van, hiszen most a jelenlegi kihívásokkal kell szembenéznünk, és nem lehet csak technokrata megközelítésre hagyatkoznunk hiszen ez elégtelen lenne. Ha mi a béke és a prosperitás Európai Unióját akarjuk megteremteni, ahogy ezt az alapítók elképzelték, akkor úgy gondolom, hogy az európai állampolgárok többre vágynak, azt akarják, hogy egy olyan stratégiát dolgozzunk ki, amely a kutatáson, tudáson, társadalomtudományokon, etikán, filozófián alapszik. Elnök úr, parlamenti képviselők, miniszterek, biztosok, frakcióvezetők, a történelem különféle államlataiból a jelenlegi problémáinkból, a félelmeinkből és a vágyainkból remélem, hogy egy olyan válasz fog kialakulni, amely sok színű szövetet alkot, és amely fonalaiban erőt hordoz, a mintája idézi azt, amit az emlékezetnek őriznie kell, és amiben reménykedik az emberi szellem, mindegy, hogy ezt a puszta ész értelem hozta létre, vagy az ima szőtte, ez nem számít, ami számít az, hogy együtt dolgozzunk, kozmopolitaként nyitva, nyitottan a világra, és foglalkozunk az intergenerációs problémákkal felelős módon, és mindez terjedjen ki a népeinkre, egyelő állampolgárainkra. Nekünk meg kell találnunk a fényt a sötétségből, azért, hogy valóban a Schilleré poéma, amely eredetileg a szabadság odája volt, valóban megteremtődjön, létrejöjjön. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Higgins elnök úrnak ezt a csodálatos beszédet. Nem tudom, elnök úr, hogy a képviselők közül mindenki egyetérte az ön előadásával, ezt nem tudom elmondani, de én minden esetre lelkesedéssel hallgattam az ön beszédét, nem tudom, hogy minden kollega így hallgatta ezt, de egy dolgot el tudok mondani önnek, Írország egy boldog ország lehet, ahol egy ilyen fantasztikus az államelnök. Nagyon csodálatos volt ez a beszéd, és ez valóban ösztönző volt számunkra. Köszönöm szépen!